Thank you all. Thank you. So if you agree, ha egyetértenek, tulajdonképpen pont időben vagyunk, behoztuk a lemaradást, azt a kis csúszást, amit a délelőtt fel halmoztunk. Most a tizedik napi rendi pont következik. Az alapvető jogok helyzete az Európai Unióban, éves jelentés 2018-19-es eh, évekre. Claire Daly a gue a a jelentéstevőnk, eh, és ezt a jelentéstervezetet fogjuk most megvitatni. Parancsoljon Deli asszony, és utána, ha akarnak, lesz lehetőségünk a vitára, hozzászólhatnak a képviselők. Deli asszony. Köszönöm, elnök úr. Nagyon örülök, hogy beszámolatok erről a jelentés tervezetről. Megint Kellynek eh, szeretnék mindenek előtt köszönetet mondani, és eh, a GUE és munkatársaknak, mindenkinek, akik segítettek a eh, jelentés elkészültében. Neki köszönhető, hogy megvalósult, hogy elkészült ez a jelentés. Rendszerint nagy az érdeklődés ezen dosszié irányában, és ez jogos is, hogy így van, hiszen az alapvető jogok kartája az Európai Uniónak egy nagyon nagy vívmánya. Tíz év után el kell, be kell néznünk, hogy hol tartunk, mennyi valósult meg ebből, mit kell tennünk, annak érdekében, hogy a kart a aspirációi megvalósuljanak az emberek számára. Ez volt a hozzáállásunk, amikor eh, készítettük ezt a jelentést kicsit stratégiai szempontból is vizsgálva. A bizottság eh, a helyet, hogy egy éves jelentést eh, készített volna, egy inkább stratégiai, tíz éves áttekintést akart adni, és idén a parlament készíti el ezt a jelentést az alapvető jogok helyzetéről a stratégia részeként. Ezt tettük meg, nagyon jó üléseink voltak az árnyék előadókkal, mindegyikünknek az volt a célja, hogy egy tömör, fókuszált jelentést készítsünk el. Persze, ami elkészül, az nem mindig felel meg a szándékoknak, de mindenképpen azt szerettünk volna egy nagyon a lényegre koncentráló jelentést elkészíteni. Persze nem tudtunk mindent megemlíteni, van, ami kimaradt. De úgy gondolom, hogy ez, vagy nem azt gondolom, hogy a kimaradt kérdések nem fontosak, csak egyszer nem fér bele minden. 2020-ban a jogállamiság kapcsán már több jelentés készült, annak nem volt értelme, hogy ebben a jelentésben is mindent megismételjünk. Igazából ami ki akartunk emelni olyan területeket, ahol az alapvető jogokat vagy nem tartják tiszteletben, vagy ahol veszély fenyegeti ezeket és azt vizsgáltuk, hogy hol vannak problémák tagállamokban, az Unióban, ahol nem integrálódott még a karta a mindennapokba, vagy ahol aláássák több területen az alapvető jogokat. Ahogyan egy percen láttuk, hogy rasszista, idegen gyűlölet, iszlamofóbia, ellenséges fellépések, migránsok, a menekültek, a szemben, stb. Tehát megpróbáltunk hangsúlyos, hangsúlyosan kiemelni bizonyos kérdéseket. Ugye nem kell zserének lenni, valaki azt mondaná, hogy nem elég kiegyensúlyozott ez a jelentés a mai formájában, de hagyd magyarázzam el, hogy miért ez a helyzet. Nos, gazdasági, szociális jogok, az egyenlő bánásmód, a migránsokkal való hemességes bánátmód és a jogállamiság, ezek voltak a fő fejezetek. Gazdasági és szociális jogok kicsit túl nagy teret kaptak jelenleg a jelentésben, de gondolom, én tudtam, hogy más frakciók eh, ez a területhez nem nagyon fognak hozzájárulni, és viszont akartam teret hagyni azoknak a területeknek is, ahol a kollégák jelezték, hogy szeretnék még egy kicsit kibontani más pontok, pontokat, különböző szabadság, jogok, egyenlő bánásmód területén, tehát a gazdasági szociális jogok fejezet azt már nem fog bővülni, de a többi rész kapcsolatban majd kollégák még szeretnének hozzátenni a jelenlegi szöveghez ez. A gazdasági és szociális jogok, ez azért ez kulcsfontosságú, ez nem ez nem nemzeti kompetencia alapvetően, de azért meg kell néznünk, hogy az alapvető jogokat hogyan befolyásolja a gazdasági és a szociális téren a bizonytalanság. Ha valakinek nincs elég, nem tud eleget enni, vagy eh, akkor nem feltétlenül a eh, fai vagy eh, etnikai diszkrimináció a legfájóbb pontja, hogy a hátrányos helyzetű csoportoknak az alapvető jogait is legnagyobb mértékben sírtják, sértik meg. Az egyenlő bánásmódot kicsit máshogy kezeltük. Itt prioritást kapott, kaptak a szexuális és reproduktív jogok, ugye a saját testünkről van itt szó. Itt bizonyos pont után az egyenlőségről nincs értelme beszélni. Azután itt van a romák diszkriminációja, erről is szól a jelentés, és ez jó, hogy így van, de mit jelent ez igazából? Ebben a fejezetben azt mondjuk, hogy igen, mondjuk ki, a roma nőket eh, Európában szegregálják, külön eh, szobákba helyezik el a eh, kórházakban, más vécére járnak, tehát ez egy szörnyű dolog, és ezzel szembesülni kell. A romákkal szembeni diszkriminációt külön kicsit külön kell választani a reprodukciós jogoktól, és ezt egy más szemszokból is kell elemezni azután a szabadság kérdése, sajtószabadság, a gyülekezési, és gyülekezések szabadsága, ezzel is foglalkoztunk néhány hónappal ezelőtt ugye foglalkoztunk ezzel, hogy a Eh, illetve a legnagyobb mértékben ez a szakbizottság a menekültek és a bevándorlók kérdésével eh, foglalkozott, de eh, a jogállamiság, a korrupció, amiről tegnap sokat beszéltünk, ezek kis hasonló hangsúlyt kell, hogy kapjanak. Tehát ez csak egy rövid áttekintés arról, hogy hol tartunk. Tehát úgy szerkesztettük meg ezt a jelentést, hogy a kollégák hozzájárulhassanak, szeretnénk, ha ez még bővülne, úgyhogy arra számítunk, hogy a kollégák persze módosító indítványokat is benyújtanak. Örömmel várom az együttműködést az összes frakcióval, legyen ez egy közös projekt. Remélem, hogy így azért a hangsúlyokat meg tudjuk tartani, mert hogyha minden prioritás, akkor nem lesz egy prioritás se. Úgyhogy továbbra is kulcsfontosságú területekre koncentráljunk, és remélem, hogy struktúrált módon tudunk majd dolgozni, és még egyszer köszönöm a kollégáknak és a munkatársaiknak az eddig elvégzett munkát. Köszönöm, Déli asszony. Most vita következik. Először az árnyékjelentéstevők kapnak szót. Az első árnyékjelentéstevő Először Kádó Reszler kap szót a néppártól. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen a jelentéstevő munkáját, illetve bevezetőjét. Amikor az alapvető jogok kérdéséről beszélünk, akkor néha könnyen alásunk bizonyos dolgokat, és más e területeket azonban túlhangsúlyozunk. Értjük azt a törekvés, hogy legyünk fókuszáltak. Azt gondoljuk, amikor egy hivatalos jelentésről van szó, akkor nagyon fontos tényszerűnek maradni, illetve meg kell próbálni egy holisztikus, átfogó megközelítést alkalmazni egy ilyen széleskörű témában, mint az alapvető emberi jogok kérdése. Vannak speciális témánk, amelyeket megnevezett a jelentéstevő, például a menekültek helyzete, a roma kisebbség, ahol emberi jogi kérdések is érintettek, illetve a békésen tiltakozók köre. Hogyha jelentős területeket ignorálunk, ahol az emberi jogi eh, kérdések negatív eh, hatást szenvednek el, akkor ezzel negatív üzenetet küldünk az érzékeny csoportoknak. Számos területet hangsúlyoznék ki, amelyeken leszere, amelyeket leszeretnénk fedni a jelentésben, például az érzékeny csoportok helyzete, azok a jogok és szabadságjogok, amelyek egyre inkább veszélyben vannak a modern kihívások tükrében, módosítóinkba megpróbáljuk bevenni az összes érzékeny csoportot, ami a külső határokat ér, eh, illeti a közösséget. Itt eh, egy olyan nyelvezetet látunk, amely a migránsok méltóságát is figyelembe veszi. Szeretnénk ide bevenni a csempészet, embercsempészet elleni küzdelmet is, illetve a polgárok biztonságának kérdését is fel szeretnénk itt vetni. Nagyon fontos a technológiai digitális fejlődés, e, ezekben a témákban hiányzik egy megfelelő rendelet, Egészen világos az, hogy az alapvető jogok számos területen érintettek, például ami a személyes adatokat illeti. Végül pedig az alapjogi ügynökség említette jelentésében azt, hogy látják az antiszemizmust, ez egy jelentős kihívás Európa és Európa polgárai előtt. Mi azt javasoltuk, hogy a vallásszabadság kapcsán fedjük ezt le. A gondolatszabadság, gyülekezés szabadság szintén ide tartozó témák. Ezek egyelőre nincsenek benne a jelentés tervezetben, de üdvözlöm a jelentéstevő eltökértségét, és ő ezeket egy későbbi szakaszban beszeretné majd vonni. Módosítókat fogunk benyújtani az említett témák mentén, és várom az együttműködést. Megpróbáljuk kiegyenlítettébbé tenni eh, ezt a jelentést átfogóbbá és holisztikusabbá. Köszönöm. Thank you, Mr. Ressler. Köszönöm, Ressler úr. a szocialisták jelentéstevője. Köszönöm szépen, elnök úr! Először is köszönetet szeretnék mondani a jelentéstevőnek, a titkárságnak, a sikeres munkáért, illetve a társamnak, egy másik jelentéstevőnek. A demokrácia, a jogállamiság, alapvető jogok Ezeket nem vetjük magától értetődő kérdéseknek, különösen a mostani időben, és ezek a negatív folyamatok egyre inkább elterjednek. Ami jelentést illeti, jelentéstevő joggal hangsúlyozta azt, hogy ez a jelentés rövid, fókuszált, és azt gondolom, hogy a rövid jelentés hozzáférhető mindenki számára, illetve ezt mindenki felhasználhatja a munkájában. Nagyon jó pontok hangzottak el, de vannak olyan pontok, ahol több lehetőség van a fejlődésre, és talán tudják azt, hogy szocialisták számára fontosak a szociális jogok, és fontos, hogy mindez az alapvető jogokkal összhangban álljon. Van fejlődés mindenben, a szociális jogok megfelelő figyelmet kapnak, és talán kisebb figyelmet kaptak egyéb más témák, és jó lenne, a, a mostani időkben, ebben a jelentésben más témákra is kitérni. Az Európai Egység, ahogy ez elhangzik a jelentés tervezetben, e, a monetáris unió nem csak monetáris unió, hanem szociális unió is, és nem szabad elfeledkezni arról, hogy ez egy közös értékekre alapuló unió, amely a kettes cikkelyben is megfogalmazódik de ezekben a kérdésekben látok fejlődés Ezek a jelentések gyakran katalógussá válnak, felsorolják azokat az országokat, akik nem e, tesznek eleget, nem tartják tiszteletben az emberi jogokat. Fontos megjegyezni azt is, hogy E, ki ellen történik mindez, de fontos, hogy ez nem pusztán katalógus legyen, ahol külön országok kerülnek megjelenítésre, más országok nem. A jelenlegi tervezetben én ezt nem látom és nem vár, engedjük meg azt, hogy ez pártpolitikai eszközé válson. Én új képviselő vagyok, és ön, tisz, szintén szólva egy kicsit elegem van az elmúlt év vitájából. Bizonyos frakciók nem értik azt, hogy mi történik. Bizonyos országokban nem izolált esetekről van szó. Itt rendszeres emberjogi sértésekről van szó. Olyan intézmények esetében is, amelyeknek alapvető feladata a polgárok megvédése lenne. És ezzel a kérdéssel a jelentés nem a foglalkozik eh, elég tüzetesen, finoman szólva. Megemlítésre kerül az Európa Tanács, a jelenlegi tervezet nem igazán jó abban, hogy felhívja azt a fontos figyelmet, például az EFRA-ra, illetve egyéb más intézményekre. Azt gondolom, hogy itt vannak bizonyos pontok és kérdések, amik kapcsolódhatnának az EFRA munkájához és fontos ezeknek a jelentéseknek a, az eredményét is hangsúlyozni. Végül pedig, ahogy kollégám elmondta, az antiszemitizmus, afrofóbia, iszlamofóbia nem kerülnek e, elég részletesen megemlítésre. Az elmúlt évben voltak terrorista támadások, tegnap is, nagyon gyakran a vallási csoportok, illetve bizonyos vallási e, és kulturális háttér miatt történnek ezek a támadások. És módosítókat nyújtok majd be. Köszönöm szépen. Now, the... Most pedig a rinyú következik. Págász Ortundua asszony, de lehetséges, hogy valaki más. Akkor nézzük a, a rinyút. A kollégám nyilatkozatát szeretném először felolvasni, és aztán majd hozzáfűzök valamit a saját gondolataimból is. Pegász Ortundua asszony arról beszél, hogy a jelentés nem ilyen tükrözi azt, hogy hogy néz ki a valós helyzet az alapjogok tekintetében. A többi politikai frakció részéről is árnyalni kell a nyilatkozatokat a szövegben. A gazdasági és a szociális jogok, az egyenlőség, a szabadság gondolatának hangsúlyozása, a oktatáshoz való jog, a dezinfo, megsértése a digitális környezet, a rasszizmus, idegengyűlölet, intolerancia, mindezekre kevés figyelmet fordít ez a jelentés, és sajnos ez egyre inkább megjelenik a társadalomban, és normálissá válik. A jogállamiság és demokrácia rész is igen hiányos, viszont a jelentés hosszasan elemzi azokat az ideológiai szempontokat, amelyek nem, amelyeknek itt nincsen helye. Politikai prioritásokat kell meghatároznunk intézményként, amelyeket a többi intézmény, a tagállamok és az emberek felé kívánunk közvetíteni. Pegaszortundua asszony néhány módosítás fog ezekkel a pontokkal kapcsolatban bemutatni. Eddig volt az árnyékjelentéstevőnk megjegyzése, és most én következem. Nem kellene túl sok ö, időt ö, egy karácsonyfa feldíszítésére szánni. Persze ez érthető, hogy mindenki ezt szeretné, mert mindenkinek különböző érzékenységei vannak. Néhány kérdésre kell itt reflektálni, és valóban erről is van szó, politikai értelemben vagy ideológiailag nagyon ö, ö, elkötelezett ez a jelentés, de ez önmagában rendben is van, csak kompromisszumokra van szükség. Az, hogyha, a, hogyha újjal akarunk mutogatni a, az elkövetőkre, az megint egy másik kérdés, az Európai Bizottság egyébként egy sokkal szűkebb körben fog országspecifikus ajánlásokat kidolgozni, úgyhogy szerintem amennyiben még fair a helyzet, akkor inkább a problémákról beszéljünk, és akkor ne konkrét példákat említsünk meg. És végül mások is utaltak már rá, itt sok kérdéssel kell foglalkoznunk, amelyek az el, olyan témák, mint a homofóbia vagy az LGBTI szólásszabadság, tehát nagyon-nagyon sok téma van, amely ide tartozik, és ezeknek egy része bizony a ö, szélső jobboldali erők felemelkedéséhez is köthető, úgyhogy hát ezeket kellene reflektálni a szövegnek. Köszönöm szépen! Most pedig a zöldektől szeretném meghallgatni a mondani valójukat. Köszönöm szépen! Én is szeretnék a jelentéstevőnek köszönetet mondani a jelentésért, mert nagyon gyakorlatias, és jó volt az együttműködés, és azt gondolom, hogy ez látszik a szövegen is. Az elmúlt évek során egyértelműen látszik, hogy Európában az alapjogok védelme csökkenő tendenciát mutat, ezért aggályunkat kell kifejeznünk, mert egy fontos struktúráról van szó, amely sok aggályra ad okot, és mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy az alapjogok tekintetében előrelépjünk, és ne visszafelé, pedig ez történik az elmúlt évek során. A helyzet nagyon kritikus bizonyos országokban, erről rengeteg dokumentáció született bizonyos szervezetek részéről is. Ez egyébként megjelenik a jelentésben is. A zöldek számára nagyon fontos az, hogy tovább menjünk, ahogyan elmondtuk, ne csak egy lista jelenjen az alapjogokról, hiszen ezeket ismerjük, hanem Inkább a konkrét jogsértésekre hívjuk fel a figyelmet, és azokra az intézményi a problémákra, amikor az intézmények nem tettek semmit. Aztán a földközi tengeri NGO-k helyzete is ide tartozik, és a korrupciót bejelentők, illetve az újságírók kérdése a nőgyilkosságok. Ez is fontos téma lenne. Erre is utaltak egyébként többen. A bevándorlók és a menekültök, menekültek igényeit is meg kellene, jelentenie, meg kellene jeleníteni ebben a szövegben. És hát az intolerancia más formáit is meg kell említeni. A ö, különböző szabadságjogokat is világosan kellene tükröztetni, és a klíma, illetve környezeti kötelességeinkre is kellene utalni. Nem szeretnék ennél többent elmondani, de mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy ez a jelentés a parlament véleményét tükrözze. Ez egy jó lehetőség egyébként arra vonatkozólag, hogy az alapjókon elgondolkozzunk, és tegyünk is valamit, mert különben semmi értelme a mi parlamenti tevékenységünknek. Köszönöm szépen Áréba asszony, és az ICR nevében Jadviga Visnyevska következik. Köszönöm szépen! Hölgyeim és uraim, szeretném megköszönni a jelentéstevőnek eh, ezt a jelentéstervezetet, de ez nem egy teljes jelentés, és nagyon gyakran nem is objektív. Szerintem ennek a jelentésnek inkább a tényeken kellene alapulnia, a kartában szereplő alapjogokkal kapcsolatban, viszont nem erről van szó, hanem a tagállamok szuverén kompetenciáiba beavatkozik. Például az abortusz joggal, vagy abortuszhoz való, a reprodukciós joghoz való a kérdések tagállami hatáskörben vannak, tehát ebbe nem kell ö, beleszólni, mert az abortuszhoz való jog nem szerepel az alapjogi kartában. Tehát azt sem mondjuk, mondhatjuk ezek után, hogy azt megsértették. A második cikkben a karta azt mondja, hogy mindenkinek joga van az élethez, ez pedig egy olyan aspektus, amelyre mindenképpen oda kellene figyelnünk. Ezen felül az Európai uh, Bíróság kimondta, hogy a karta cikkeit nem lehet úgy uh, értelmezni, hogy mint hogyha az az abortuszhoz való jogot jelentené. Ilyen például a, a szexuális felvilágosításhoz való jog sem, jog is, amely szintén tagállami hatáskörbe tartozik, tehát ennek a jognak a megsértéséről sem lehet beszélni. Az Európai Uniónak be kellene tartania a tagállami kompetenciákat az oktatás területén és az oktatás szervezésének kérdéseiben is. A tagállamok hatáskörébe tartozik az oktatás megszervezése, ugyanígy a szexuális felvilágosító programok megszervezése is. Úgyhogy szerintem nem helyes az, hogyha utalásokat csempészünk be a lengyelországi szexuális felvilágosítás kérdésével kapcsolatban, illetve a 2019. november 14-i nyilatkozatra sem kellene ebből a szempontból utalni, mert az Euró, a lengyel kormány, ahogyan elmagyarázták az itteni képviselők is, nincsen ilyen jogszabály Lengyelországban, és a gyakorlatban nem lehet a diszkriminációt bizonyítani. Ez egy dezinformációs eset, ez nem felel meg a valóságnak. A menekült státuszhoz való jog szélesebb kontextusban kezelendő. Oda kell figyelnünk a külső dimenziókra, mert kizárólag a harmadik országokkal való a együttműködés fogja tudnia meghozni a kívánt eredményeket, például az ember csempészet elkerülését. Szeretnék visszatérni a szélső jobboldali extrémizmus megnyilvánulásaira. Szerintem meg kellene hallgatni még egyszer Jurova biztost, aki tegnap azt mondta, hogy mindenfajta szélsőségesség rossz dolog. Én is úgy gondolom, hogy ebben neki igaza van, legyen az akár jobboldali, akár baloldali szélsőségesség, és ezért semmiképpen sem szeretnék olyan magatartást látni, amely stigmatizálja a jobboldali gondolkodásmódot, úgyhogy nem értek egyet ezzel, és úgy gondolom, hogy ez inkább a szélső baloldali extrémizmusnak a jele. Köszönöm szépen! Megnyitom a vitát. Azok a képviselők, akik jelezték az érdeklődésüket. Szeszalához kolléga. Köszönöm szépen, és köszönöm azt a munkát, ami a jelentéstervezet megalkotásához szükséges volt, és hát természetesen értem azt is, hogy ez egy nagyon nehéz gyakorlat. Végig kell gondolni azt, hogy mi az, ami szerepeljen benne, és mi az, ami ne szerepeljen benne. Pontosan ezért lepett meg engem az, hogy három konkrét utalás is legyen Spanyolországra nézve. Én azt gondolom, hogy függetlenül attól, hogy milyen javaslatokat kívánunk megfogalmazni, mi ezzel kapcsolatban a tényekre szeretnénk felhívni a figyelmet. Itt a gyakorlatban arról van szó, hogy a jelentésben politikai eh, menekült, eh, politikai foglyokról beszélnek, akiket a mandátumuk eh, gyakorlása közben fogtak el. Ez konkrétan nem igaz, nincsenek Spanyolországban olyan spanyol politikusok börtönben, akik véleménynyilvánítás miatt kerültek börtönben. Ez rendkívül súlyos állítás, és én úgy gondolom, hogy egy ilyen dokumentumban sokkal óvatosabban kellene fogalmazni. Vannak bűncselekmények, amelyek a jogrend és az alkotmányosság ellenébe mentek, és emiatt ülnek börtönben bizonyos politikusok. A Ceuta és Melíjai határon kialakult helyzetről is szó esik, illetve az úgynevezett summás visszatérések kérdéséről is szó esik ebben. Szerintem a helyzettel kapcsolatban azt is tudni kell, hogy egy héttel ezelőtt az Európai Bíróság egy ítéletet hozott egy olyan ügyel kapcsolatban, ami pontosan a summary returns-re vonatkozik, és ebben világosan kimondja a bíróság, hogy ezek a visszaküldések tökéletesen jogszerűek, az európai jognak megfelelnek, és nem sértik meg az alapjogokat. Ezt a két pontot mindenképpen szerettem volna elmondani, ezek számunkra prioritást jelentenek, és ezekkel kapcsolatban módosításokat is be fogok terjeszteni. Köszönöm. Spurek képviselő. Dziękuję, panie przewodniczący. Köszönöm szépen, elnök úr. Lengyel képviselő vagyok. Sajnálatos módon nagyon sok területen tapasztalunk jogsértéseket, nők nem ér, élveznek elég védelmet, a terhesség megszakítással nagyon sok a probléma, azután az idősek, a romák, a vidéken élők is számos jogsértéssel szembesülnek. Én olyan területen élek, ahol vannak LGBTI mentes övezetek, eh, és eh, ilyen, eh, több ilyen övezet is létesült Lengyelországban. Az én hazámban olyan méretű a gyűlölet, amit egy más országban sem tapasztalhatunk. A gyermekügyekért felelős megbízott például azt mondta, hogy a gyerekeket meg lehet verni. Hát Lengyelországban egyre több olyan kezdeményezés van, ami végül is teljesen lerombolja a bíróságokat. Ezekkel a problémákkal foglalkozni kell, a vészharangokat meg kell kongatni. Én asszony nyilván saját maga nevében is hozzá szeretne szólni. Igen, de szeretnék reagálni arra, amit Fortiga asszony mondott a jobboldali, szélsőjobboldali pártokat stigmatizáljuk. Ez nem igaz. Mindenki elmutatja a véleményét. De hogyha én azt hallom, hogy valaki, akár az ön frakciójából ebben a teremben azt mondja, hogy kapcsolat van a migráció és a nők megerőszakolása között, akkor igenis tiltakozom, mert ez egy szennyes hazugság, ez megbélyegez embereket, és hazugság. A nők megerőszakolása egyetemes probléma, ezt nem importáljuk, és jó lenne, hogyha ezt ön is elismerné, ahelyett, hogy ezt arra használná, hogy egész eh, lakossági, népességi csoportokat eh, stigmatizál, mint eh, mindegy engem, hogy jobboldali vagy baloldali, de mindig fel fogok szólalni ilyen megállapítások ellen. Mindenkinek joga van elmondani a véleményét, vagy észrevételt tenni. Megnyitottam a vitát. Elnök úr, köszönöm, hogy megadta a szót. Nem szeretném azt, hogy olyan szándékokat tulajdonítsanak nekem, amivel nem rendelkezem. Függetlenül attól, hogy milyen társadalomban vagy etnikai csoportban kerül sor erőszakra, én mindenfajta erőszakot elítélek, ezek ellen küzdeni kell. De kell azért bátorság ahhoz, hogy kritikusak legyünk, amikor bizonyos állapotokat leírunk. Az önök tézise, tehát az, hogy bizonyos csoportok vagy megnyilvánulásokat az egész társadalomra vetítsünk, ez nem elfogadható. Kempe asszony szintén szeretne hozzászólni, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Csak egy kérésem lenne önhöz. Sokan vagyunk új képviselők, egy fél éve ülünk itt a parlamentben, de azt kérném, hogy az úgynevezett régi tagállamok képviselői ne oktatgassanak itt ki minket, ne így kezeljenek minket. Ez teljesen elfogadhatatlan. Ugyanolyan jogaink vannak, minden képviselőnek. Sophie Infeld asszony, mert remélem, hogy valamikor baráti módon megírtunk együtt egy kávét, de nem ilyen lenézően beszéljen hozzánk, vagy rólunk. Néhány ellentmondásra szeretnék rávilágítani. A jelentés 5. és 7. pontja között van egy ellentmondást. Kérem, hogy ezt nézzék meg. Ez egy fontos dokumentum, és szeretném, hogyha ez az ellentmondás eltűnne a szövegből. Biztos vagyok abban, hogy sikerülni fog ez a jelentéstevőnek. Hogyha valaki ellenzi a sterilizálást, és én ellenzem, mindenki, aki nőknek ártana, én azt határozottan ellenzem. Ugyanakkor ellenzem az abortuszt is, de itt ez egy teljes ellentmondás a szövegben. És még egy dolog, ami hiányzik nekem a jelentésben, a keresztényeket Európában meg kell védeni, a keresztények védelme, az teljesen hiányzik a szövegből. Tegnap Jurova biztos nem volt hajlandó válaszolni a kérdésemre, egy másik biztosnak dobta ezt át de a keresztények elleni támadások száma növekedik. Három ezerről van szó a tavalyi évben, azaz naponta öt támadás a keresztények ellen ez elfogadhatatlan. Sokat beszélünk itt a nők jogairól, a romák jogairól, ezzel egyetértek, de akkor beszélni kellene a keresztényekről is, ezt a csoportot nem csak, hogy diszkriminálják napjában Európában, hanem az egész világon hátrányosan különböztetik meg. Kemp köszönöm. Van-e még, ha látok képviselőt, aki felemeli a tábláját, akkor megadom a szót. Igen, úgy tudom, hogy a bizottság képviselő is itt van a teremben. Barbara Noland asszony a DG Justice képviseletében szeretne szólni, parancsolja. Köszönöm, elnök úr. Netlis Szokalának hívnak, Barbara Nolan egységénél dolgozom, az alapvető jogok egységénél. Köszönöm, hogy megadta a szót. Deli jelentéstevesszonynak szeretnék gratulálni, nagyon jó, jó struktúrált jelentés, a legfontosabb kérdésekre koncentrál, ami nem egy könnyű feladat. És köszönöm az árnyék előadóknak és a parlamenti képviselőknek is a megjegyzéseket. Nem lesz könnyű a raportra számára, hogy összehozom mindent eh, a végső jelentésében. a Deli asszony is eh, elmondta, és amit a vita is itt tükrözött, eh, az új stratégián készül az alap, alapjogi karta alkalmazásával kapcsolatban. Körülbelül októberre készül ez a stratégia, úgyhogy az önök jelentése rendkívül aktuális és releváns. Az egyik dolog, amit szeretnénk vizsgálni, az az, hogyha intézményeink hogyan tudnák továbbra elősegíteni azt, hogy mindenki számára Valósága váljanak a kartában foglalt eh, alapvető jogok. Itt a, a bírák, a eh, jogászok, a képviselők, a civil társadalom, emberi jogvédők, eh, különböző szervezetek, ombudsmanok, mindannyiuknak fontos szerepe van abban, hogy ne csak papíron maradjanak ígéretek ezek a jogok, hanem valamennyiünk számára valóságá váljanak. Köszönöm a munkájukat. Köszönöm, amit elmondott. Ahogy mondtam, hogyha más képviselő nem kíván felszólalni, akkor megadom mindjárt a szót a raportőrnek, parancsoljam. Köszönöm, elnök úr. Az első dolog, hogy nem eh, lett ilyen rövid a vita, mint, a, mint amit gondoltunk. Szerintem nagyon jó volt ez a vita, nagyon örülök annak, hogy sikerült kiprovokálnom bizonyos felszólalásokat, válaszokat, lehet, hogy itt-ott nem felel meg mindenkinek a jelentés, és van vita. Szerintem nagyon jó, hogy itt engedjük a vitát, hiszen nagyon komplex kérdésekről van szó, szóval és túl sokról beszélünk csak általánosságokban. Tehát ez egy élő, élénk, nagyon jó vita volt. Köszönöm mindegyik kollégámnak, aki hozzászólt. Nem akarok ismételni dolgokat, de nyilván van különbség a politikai véleményekben, és, de vannak ténybeli különbségek. Most nem kívánok a politikai politikai véleményekben adódó különbségekre reagálni, de mindenkinek joga van arra, hogy legyen véleménye, hogy valaki személyesen ellenő, ellenezze az abortusz szíve joga, de ami itt elhangzott, hogy ellentmondás van azt, hogy amit a sterilizációra írunk, illetve hogy nőknek joga van az, legyen az abortuszhoz. Nos, ez a lényegében arról szól, hogy egy nőnek joga van, hogy kontrollálja a saját testét, és ő döntsön arról, hogy mikor akar gyermeket, vagy mikor nem akar. Tehát ez a két dolog, ez igenis kapcsolódik egymáshoz, és az Emberi Bíróság is úgy találta, hogy ez jelentős mértékben hozzájárul a női jogsértésekhez, hogyha ezekkel a jogokkal nem rendelkezhetnek a nők. Ezért nem, nem kívánok reagálni részletesen arra, amik egyes pontokkal kapcsolatban mondtak. Itt kollektíven fogunk reagálni, és egyet tényszerűen egyetértek, hogy mindig a forrásokat kell megnézni, és kiegyensúlyozott kell, hogy legyen végül a jelentés. Ennek érdekében fogok együttműködni mindenkivel nagyon fontosak persze a gazdasági, szociális jogok, és ez jó dolog. Ami a többi részt illeti, hát bevezetőben elmondtam például, mint a digitális jogok, és én is fontos prioritásnak tartanám, ezt elmondtam az árnyék előadók ülésén is, de hát több más terület is több hosszabb részt érdemelt volna, de nem lehet túl hosszú a jelentés. Majd amikor a jelentéstervezet elkészül, akkor a struktúrát megőrizve kell beépíteni az új javaslatokat, és azt hiszem, hogy ebben össze egyetértés Szerintem nagyon jó a témünk, jól együtt fogunk működni, be fogjuk tartani a határidőt, és mindenkinek köszönöm a hozzájárulást. Thank you for that. Köszönöm szépen. Köszönöm ezeket a végső megjegyzéseket. Nyolcvannégy eh, eh, módosítót nyújtottak be egyelőre. és megvan a menetrend itt előttünk, én ezt most eh, bemondom. A módosítók benyújtásának határideje február 25-e. A szakbizottságban április közepén tudjuk majd elfogadni a jelentés tervezetet, és a plenárison a szavazás májusban lenne. Akkor ezzel lezárom a mai ülést, és kettő órakor folytatjuk a mesterséges intelligencia témában tartandó meghallgatásunkkal. Viszontlátásra!